Ich darf Sie sehr herzlich begrüßen. Hölgyeim és Uraim, üdvözlöm Önöket, és szeretném megkérdezni, hogy egyetértenek-e a napi rendel. Emlékeztetnék arra, hogy 14-én, 5-én Törökországgal kapcsolatos vita zajlik majd egyes kollégákkal, akik ezt kérték, és talán még befutnak majd időközben. Äh, äh, Van-e megjegyzés a jegyzőkönyvhöz, illetve a napirenddel kapcsolatosan nincsen ilyen? Van még egy észrevételem. Némileg dühös vagyok, hogy a tanács delegációjának elnöke egy sajtónyilatkozatban kijelentette, hogy Kobler úrrat nem tüntettem ki bizalmammal, és megjegyzéseket, a Kobler úr megjegyzéseit a táborban uralkodó helyzettel kapcsolatosan ki akarom vizsgáltatni, mert nincs benne bizalmam. Nos, ezzel a sajtónyilatkozattal kapcsolatban azt mondhatom, hogy volt egy levélváltás, amely kevés kedvező eredményt hozott, és kérelmezték, hogy a Camp Ashraf egyik képviselője, Jana Hivaskovával együtt fellépjen. Én ezt elutasítottam, és azt hiszem, hogy ehhez a támogatásukat is, önök támogatását is megkaptam. Faskova asszonynal más helyütt, más fórumon még egyszer eszmét fogunk cserélni arról, amit Gobler úr mondott, azaz a táborban uralkodó állapotokról, azaz, hogy nem lehet telefont használni, nem lehet hozzáférni bizonyos dolgokhoz, nincsen internet, nincsen televízió, és az arról, hogy az embereket a tábor bizonyos részein őrzik, Ez a Camp Ashraf 30 négyzetkilométernyi kiterjedésű, tehát úgy képzelnénk el, hogy a külföldiek, akik nem akarnak oda bemenni, nos, azok ilyen körülmények között kell, hogy éljenek 30 négyzetkilométernyi föld területen. Kérdés, hogy ö, hogyan ö, érezni magát valaki, hogyha Sussexben lenne egy ilyen 30 négyzetkilométer kiterjedésű tábor. Hát azt hiszem, hogy ez nem elfogadható, és ö, mindig is elmondtam, hogy ennek véget kell vetni. Ezt meg tudom érteni, aki ezt mondja úgy szintén, de itt ö, Egyesek nem képesek arra, hogy helyeket bocsássanak rendelkezésre ezen személyek számára. Itt 200 albáról, 100 németről van szó, tehát ezt követelnünk kell, hogy helyek álljanak rendelkezésre. Talán felett egy másik ö, tábort építeni, más helyütt, és ezáltal megoldhatnánk ezt a problémát. Nos, számom, velem soha nem fordult elő politikai pályafutásom alatt ilyesfajta ügy, és remélem, hogy segítenek majd nekem ezen vita során. Jana Hivaskovával fogunk eszmét cserélni Irak tárgyában többek között, azt illetően, hogy milyen ott a helyzet az amerikaiak kivonulása után. Ez tűnik számomra a döntő dolognak, hogy Irakon belül erőszak uralkodik, és itt nem csupán nekem Camp helyzet felméréséről van szó. Úgy látom, hogy ezzel a felvetésemmel kapcsolatosan nincs ellentmondás. Továbbiakban táj tájékoztatnám önöket, hogy Füle úr javaslatára egy rövid ünnepés ülést szeretnék tartani július 1-én Strasbourgban, mégpedig Horvátország EU csatlakozása okán. És a megfelelő bizottsági képviselőkkel, és lehetőség szerint Horvátország külügyminiszter asszonyának részvételével történne mindez. Egyetértenek ezzel? Ha igen, akkor így fogunk eljárni. Most pedig áttérünk a jelentésre, amelynek kapcsán el kell mondanom, hogy az, ami itt van előttünk, az még szerintem nem végleges. Még egyszer átírtuk, tehát ez egy folyamatban lévő munka, amiről jelenleg vitázni lehet, és szóban vagy írásban a következő napokban észrevételekkel lehet élni ezen dokumentummal kapcsolatosan. Mostanáig azt a hibát követtük el, mint ahogy véleményem szerint a tanács is elkövette ezt a hibát, hogy egyfajta enciklopédiát írunk az európai külpolitikáról, ahelyett, hogy tömören fogalmaznánk, azt hiszem, hogy ez nem lehet a feladatunk, meg vagyok győződve arról, hogy ez semmiféleképpen sem megfelelő. Itt egyesek azt mondják, hogy egyes országokat nem ö, veszünk eléggé figyelembe, akkor még ezt is meg kell tennünk. Itt igazából egy általánosan bemutatandó stratégia lenne lényeges a helyet. Nem vagyok benne biztos, hogy ez még megfelelően sikerült ezt elérni. Örülnék ugyanakkor, hogyha önök ezt az elképzést támogatnák. mert azt hiszem, hogy az adott országokon belüli problémák, részletes problémák csak az adott országok nagykövetségét érdeklik, éppen ezért itt a kulcsfontosságú témákra, üzenetekre kellene helyett összpontosítanunk, amennyiben ez lehetséges, ezeket kell előtérbe helyeznünk, és ezekről kell vitáznunk. Azt hiszem, hogy a főképviselőt nem ö, szólíthatjuk fel arra, hogy ö, tanúsítson vezető szerepet, és eljön ki ö, prioritásokat, hogyha mi magunk egyfajta fűszerkereskedésként mindenféle ötletet, javaslatot felveszünk ebbe a, ebbe a dokumentumba. Ez tehát a megközelítés, amivel élni szeretnék. mondanám, hogy a komprehenzív approach észszerű útnak tekintendő, döntő kérdésekről vitázunk itt a nemzetközi politikai szintéren. Minden szakpolitikánkat használni kell azért, hogy el tudjuk érni a stratégiai célkitűzéseinket. És meg kell próbálni, és el kell magyarázni azt a tagállamoknak, hogy egy globális világon nem lehet nem lehet elszigetelten elszigetelten fellépni, és ezáltal az Európai Uniós fellépésnek példa értékűnek kell lennie. Közösen, együttesen, tehát erősek vagyunk, külön-külön viszont gyengék vagyunk. Azt hiszem ez a legfőbb üzenet. Lehet, hogy Nagy-Britanniára külön ki kéne térni, hogy Jeffrey Van Orden is tudja támogatni ezt a jelentést. Egy brit opt van itt tehát szükség. Ami vagy részleges, részleges brit opt van szükség, mondja a képviselő. Yeah, we have the problem already. <laughs> I also believe úgy hiszem, hogy ugyanakkor arra kérdése is választ kell találni, hogy hogyan lehet megtalálni az egyensúlyt az érdekekért való haszna, ö, harc és tehát az érdekekért folytatott harc, illetve a közjó megteremtése között. Nos, ilyen kérdésekre kell választ találni, stratégiát kell kidolgoznia. Legfőbb gondunk talán az most, hogy hihetetlenül sok most a, hihetetlenül nagy most a stratégiai partneri kapcsolatok száma. Mindenki szeretne velünk partneri kapcsolatot kialakítani, állandóan partneri kapcsolatban vagyunk, az a gond, hogy ezek mögött nincs is stratégia. Inflálódott a stratégiai partneri megegyezések értéke, de attól tartok, hogy ettől még képesek, képesnek kell lennünk arra, hogy egy átfogó stratégiát kialakítsunk. Tehát átfogó stratégia, meg átfogó megközelítés, értékeink, illetve érdekeink között egyensúlyt kell találni, és ezt az összes szakpolitikában meg kell valósítani, az emberi jogokban, a kereskedelemben, a külpolitikai kérdésekben, tehát egyfajta keretet kell kialakítani, amely jobban képviseli az unió érdekeit és a tagállamok érdekeit. Ez azt jelenti, hogy külpolitikai ambícióink és forrásaink között egyfajta egyensúlyt vagy koherenciát kell találni. Az MFF től is függünk, de hát úgy tűnik, hogy minél több a stratégiai partnerségünk, annál kevesebb pénzünk van rá. Legalábbis a tanács erre fele próbál minket terelni. Aztán a különböző földrajzi területekre vonatkozó iránymutatásokról is van egy rész. Tehát mindenképpen differenciálnunk kell. Keleten európai szomszédaink vannak, délen pedig Európa szomszédjai. Ez a különbség a szomszédsági szakpolitikában. Arról szeretnék most beszélni, hogy elvi szinten egyetértenek ezekkel a felvetett témákkal. Abban biztos vagyok, hogy nem elégíti ki senkinek sem az elképzeléseit. A külpolitika, illetve hát ez a jelentés, és akkor ebbe az irányba mozdulnánk el, amit itt a jelentésben olvashatunk. Hogyha úgy gondolják, hogyha az összes, világ összes országát föl kéne sorolni, és mindegyikről kéne valamit mondani, akkor azt is, arra is hajlandó vagyok, de Szerintem azon országokkal kezdjünk leginkább, vagy azokkal foglalkozunk, amikről az előbb szó volt. Köszönöm, Dan. Van Orden úr. Köszönöm, elnök úr. A liberálisoknál én leszek ennek a témának a felelőse, illetve hát én foglalkoztam ezzel tavaly. Már nagyon várom, hogy végre elkezdhessük a munkát. A parlament szempontjából fontosnak tartom azt, hogy stratégiai szempontból is elemezhessük az EU külpolitikáját. Abban teljes mértékben egyetértek, hogy a stílus és a szerkezet is nagyon fontosak, Nem szeretném, hogyha minden egyes országot felsorolnánk, tehát az ön megközelítése jó. A frakcióm is így gondolkodik erről. Kicsit kritikusabb vagyok most, mint tavaly, azzal kapcsolatban, hogy nincs meg a kohéziós, nincs meg a bizalom a tanácsban. Nem volt ez jó év a közös kül- és biztonsági politika szempontjából az EU-ban. Szíriával kapcsolatban például nincs megegyezés, és azt hiszem, hogy ez is nyilvánvalóan példázza a harmónia hiányát. Szerintem sokkal merészebben és sokkal kritikusabban kell megnyilvánulnunk azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok képtelenek komolyan elkötelezni magukat és képtelenek arra, hogy komolyan részt vegyenek egy közös külpolitikában. Most kaptam meg nem régiben a jelentés tervezet, tervezetet, úgyhogy meg se próbálnám ezt részletesen kommentálni. Egy kérdést szeretnék feltenni, mert szövegben eddig ezt nem lehetem fel. Hogyan kívánja megközelíteni a bővítési politika kérdését. Erről nem láttam itt semmit, bevallom. Elképzelhető, hogy jelenleg nincsenek igazi szavahihető bővítési tárgyalások, de ettől még nem kell elkerülni a bővítés kérdését, tehát hosszú távon a külpolitika része, véleményem szerint a bővítési politika is. Mr. Van Orden. Van Orn úr, köszönöm elnök úr. Ami a korábbi megjegyzését illeti, ezeket most félretéve, üdvözlöm az, hogy elismert, el lett ismerve az a speciális szerep, amelyet az RK e játszik a külügyekben, de pragmatikus megközelítése van szükségünk az EU szerepének a kiemelése tűnik itt a központi elemnek a viták során, és ez megmutatkozik ebben a jelentésben is. Természetesen van annak értéke, hogy maximális megállapodást akarunk elérni a népek között egy-egy adott témát illetően, és én ezt támogatom nagyon is, de ahhoz, hogy ezt elérjük, ehhez szükség van a külügyi szolgálat erőteljes fellépésére és elnök úr, még ha nem is értünk egyet a közös biztonság és külügyi politika terén, de szerintem figyelembe kell venni a gazdasági realitásokat, amelyeknek ma mindannyian részesei vagyunk. Köszönöm. Földe, senki más nem akar hozzászólni? Gáler úr. Nem jelentkeztem volna, de... Nein, in der Tendenz halte ich es für richtig, dass wir... Alapvetően helyesnek tartom, hogy ne egyfajta Thomas Cook féle utazást tegyünk itt a világ körül ezzel a dokumentummal, hanem itt a az érdeklődésünket kiváltó súlypontokra és struktúrákra összpontosítsunk. Én ezt rögtön láttam is a jelentésben, tehát nincs hozzáfűzni valóm. Elviekben az elnök megközelítését támogatnám. Uh, Ami ezt a vitát illeti és az ön megjegyzését, azzal kapcsolatosan, hogy távolodjunk el az országkatalógustól, a az emberi jogi jelentést pedig ezen az alapon végeztük, és néhány évvel ezelőtt döntöttünk arról, hogy most hogy új stratégiát kövessünk, pontosan azt, amit ön említett, és ez sikeresnek bizonyult. Ez arra számít, hogy fegyelmezettek legyenek a képviselők, és túl sok módosító indítványt ne adjanak be. Ezt el akarjuk kerülni, mert különben mi történik az, hogy még mindig egy katalógus az eredmény a munkának, éppen ezért a fegyelemnek kell érvényesülnie, és a mi frakciónk ezt támogatja. Mr. Kuker. Kuker úr. Köszönöm, elnök úr. Ami a bevezetőjében felvetett kérdést illeti. Úgy gondolom, hogy az ön javaslatát kell követnünk, bár igen bonyolult dologról van szó, ami sok munkát igényel, de mégis stratégiai anyagra kell összpontosítanunk. Ez a típusú jelentés, ami a tanácstól érkezett, ez melléklet lehet az alapdokumentumhoz, amely meghatározná azt a stratégiát, amelyre szükségünk lenne, és ami hiányzik az anyagból. A kérdések, régiók, országok felsorolása ez, számbavétele, az egy év alatt történt események felsorolása, és szerintem nekünk nem ez lenne a feladatunk. Ezért támogatom az ön megközelítését a e kérdéshez, és úgy gondolom, hogy mindannyiunknak sokkal mérehatóban kellene elgondolkodnunk arról, hogy hogyan lenne ez a közös kül- és biztonságpolitika hatékonyabb, mert különben nem tudjuk elvégezni a várt munkát. És azt várjuk, hogy az unió tevékenységéhez valós hozzájárulás történjen, és ez most még nincs meg. Időben ez nem korlátoz bennünket, de túl sok időt nem igényel, és teljes mértékben támogatom az, hogy dolgozunk egy olyan dokumentumon, amely világosan meghatározza a stratégiai kérdéseket, melyek a jövő EU külpolitikai stratégiáját fogják definiálni. Elnök, köszönöm. Ha más nem kíván hozzászólni, akkor néhány megjegyzést én is tennék. Ez arra bátorít engem, hogy tovább vizsgálódjak, ahogy ezt elmondtam az elején, most még világosabbá válik ez a kérdés, hogyha a megközelítést illetően általános megegyezés született, akkor rendben szervezzünk egy vitát erről. Andrew, a bővítést nem felejtettük el, ezt elmondtam, és ezt a közös kül- és biztonságpolitika szemszögéből kell vizsgálnunk, de ennek a hatáját, nagyságát, kiterjedését megvizsgáljuk, ugyanúgy a szomszédságpolitikát, is, és a bővítési tárgyalásokról is szó van, erre még nem tértünk ki részletesen. A lényeg az, hogy az európai kohéziót akarjuk erősíteni, és ennek egyik része a bővítési politika. Ebben az értelemben ezt szeretném magamra vállalni. Von Oden úr megjegyzése távozott ő közben? akkor elküldhetjük neki a 24-es cikk 3-as pontját, az alapszerződésről van szó. Éppen most mondtam a stábnak, hogy ezt a mondatot bele kell venni a jelentésbe, hiszen ez a lényeg. A tagállamok támogatni fogják az unió külső és biztonságpolitikáját, kül- és biztonságpolitikáját, mégpedig aktív módon fenntartás nélkül a lojalitás és a kölcsönös szolidaritás jegyében, ahogy, az az unió felépésé, felép, ahogy ezt az unió felépése megköveteli. Hát tegyük ezt a jelentés elejére, van Orden úrnak néha nagyon jó elképzelései vannak. Éppen ezért úgy gondolom, de Martini asszony, nem? Már mégsem akar hozzászólni? Majd én tudatom ezt vele, mert egy frakcióban vagyunk, most hangom nincsen, de majd tudatom vele. Van Orden úrnak nincs hangja, nem a kolléganőnek. Nem, nekem most meg kell védenem a kollégát. Mindenkinek van hangja, még hogyha az egy kicsit ö, recés is. Rendben van. Kesmen úr itt van már? Michael, hol vagy? neked adom meg a szót. Köszönöm. Köszönöm el már a külügyi bizottságnak szeretnék tájékoztatást adni. Kölcsönös szándékunk alapján a koherencia és a szinergia jegyében a delegációk és a szakbizottságok szintjén az unión kívüli munkát is elvégezzük, és az előző vita fényében szeretnék szólni a külügyi szolgálatról. A külügyi szolgálat képviselői Dél-Afrikában igen figyelemre méltó munkát végeznek, és segítettek bennünket a diplomáciai problémák megoldásában is, és köszönöm a brüsszeli titkárságnak is a munkát, segítettek a problémákat megoldani ők is. Az eredeti szó, szándékunk az volt, hogy egy teljes parlamenti ülést vigyünk el Dél-Afrikába, de voltak változások, ezt ránk kényszerítették, pedig én nem kívántam ezeket a változásokat, én vagyok az elnöke ennek a testületnek, végül csak munkacsoportot vittünk Salvador Szedó és Judith Sargentini voltak a tagjai ennek a delegációnak. Öt nappal a találkozó előtt, kedves kollégák, valaki mögöttem beszélt, tehát öt nappal az indulás előtt a dél-afrikai társelnököm törölte ezt a találkozót, nem is konzultált velem, amiatt, hogy félreértés volt, azt gondolta, hogy lefokozzuk a kapcsolatainkat Dél-Afrikával azzal, hogy nem interparlamentális ülést tartunk ott. Én szerettem volna, hogyha az lett volna, az elnökök értekezletét is szó volt erről, de hát végül is ez nem sikerült, és azután beszéltem vele, és azt mondta, hogy a délafrikaiak csak interparlamentáris ülést szándékoztak tartani, munkacsoportot nem. Majd Schulz elnök közbelépett, és így aztán megváltoztatták a döntést, és a találkozó létrejött. Világos volt, hogy négy éven John Marie Fabs, a társelnök elmondta, hogy négy év alatt igen erős és jól megalapozott kapcsolatot dolgoztunk ki, de a, az elnökök értekezlete hozott egy döntést, amiről ugye szó volt, és éppen ezért ez kárt szenvedett. Ezt helyre kell hoznunk. A lényeg az, hogy a két elnök nek kellett helyrehozni ezt a helyzetet, és ez mutatja, hogy az elnökök értekezete milyen problémákat okozott a döntésével. Végül aztán sikerült a találkozót megtartani, mint mondtam, egy sor megbeszélést tartottunk. Az EU fejlesztési együttműködése Dél-Afrikával, emberi jogok, megvétattuk azt, hogy a, az állami információval kapcsolatos törvénytervezetnek mi a helyzete. A délafrikaiak nem akartak bizonyos pontokat a napirendre venni. Voltak gondjaik amiatt is, hogy az állami információs tájékoztatással kapcsolatos törvénytervezetet is megtervezük. Végül ők ezt nem akarták, de nekünk sikerült elegáns módon ezt a napirendre rávenni. BRICS konferenciát is tartottunk Durbanban, és kitűnő tájékoztatást tartottunk erről. Majd megvitattuk azt is, hogy a az állami tájékoztatási tervezet, amely a médiumokra vonatkozik, és a civil szervezeteket foglalkoztatja, ez még nem írta alá az elnök, de elképzelhető, hogy alkotmány az alkotmány szempontjából problémákat fog felvetni. A másik kérdés a fejlesztési együttműködési eszköz, ami a közepes jövedelmi országoknak nyújtott segítség, fejlesztési segítség fokozatos kivezetését illeti. Hogyha a GDP-t megnézzük akkor Dél-Afrika erősen a fejlődés útjára lépett, de közben, hogyha a gazdagok és a szegények közötti különbséget vizsgáljuk, akkor bizony egész más a helyzet. Vagyis ez a kivezetés nem megfelelő átmeneti időszak lenne szerintük. Sajnálom, hogy az egyik kollega nincs itt, egyik brit kollégánk, aki az EK kormányának átadhatná ezt az információt. Én kritizáltam az EK-t azért, mert a Dél-Afrikának szóló fejlesztési programját leállítja 2015-től, és az illetékes államtitkár azt mondta, hogy Dél-Afrika Afrika legnagyobb, legfejlettebb gazdasága, és éppen ezért nem jogosult már a fejlesztési segítségre. Ez nagyon elszomorító, úgy mutatták be, hogy ezt a délafrikaiakkal való megállapodás követően állították le, de a délafrikaiak szerint ez nem helyén, álló, helyén való. Parlamenti vitákat is tartottunk, egy sor találkozó civil szervezetekkel, meglátogattunk néhány programot, projektet, azért, hogy lássuk, hogyan költik el az EU pénzeket. Kollégák, el kell mondjam, hogy remekül költik el ezeket, nem csak egészségügyi ellátási projektekre, hanem például arra, hogy a, a fiatalok, akik kikerülnek a börtönből, munkát találjanak, és fenntartható jövőjük legyen. Az EU által finanszírozott öko-oktatási projekteket is meglátogattuk Kajelicsa városában, és el kell mondjam, hogy valóban az EU támogatása hozzáadott értéket képvisel ott. A mi hozzájárulásunk a dél-afrikai nemzeti költségvetéshez 1 százalék, mi nem a már meglévő projekteket finanszírozunk, hanem hozzáadott értéket képviselünk, vagy nyújtunk. Maga az ország finanszírozza ezeket a projekteket, és jó lenne, hogyha ezt a modellt másút is átvennék. Érdekes módon nagyon jó megbeszélésünk volt a dél-afrikai gazdasági agytrösztel. Egyébként a legnagyobb exportőrök más afrikai országok és Ázsia irányába a gazdaság fejlődik, de vannak problémák. Érdekes vita volt a dél-afrikai szakszervezetek konfederációjával hallottuk, hogy mi milyen szörnyű kolonialisták voltunk, gyarmatosítók, és hogy az európai országokat az ő segítségükkel építettük. A legjobb diplomáciai készségemet vettem elő, hogy elmondjam neki, lehet, hogy nagyon sok kvalitással rendelkezik, de nem azért jöttem én Dél-Afrikába, hogy kioktassanak, főleg egy ennyire fiatal személy, aztán folytatta ezt, és aztán lezártuk az ülést, de mikor távoztam, akkor elvtársnak szólított engem, és megbeszéltük, hogy majd még találkozunk. Érdekes volt ez a látogatás, de el kell mondjam, ez olyan találkozó volt, hogy Schulz elnök is ezt követően nem sokára Dél-Afrikába látogatott, és végül is mi utat törtünk ennek a sikeres látogatásnak. Az én irodám az elnöki irodával együttműködött, és lehet, hogy enélkül nem jött volna létre az elnöki látogatás sem. A lényeg az, hogy az elnökök értekezletét meg akarom győzni arról, hogy az interparlamentális delegációkat tartsa fenn, vagy találkozókat. A költségvetést egyharmaddal lehetne csökkenteni, és ennek ellenére fel lehet, lehet tartani a látogatásokat. A lényeg az, hogy beszélni fogok Schulz elnökkel erről. Bármely kérdés szívesen megválaszolok. Ez tájékozó jellegűnek, tájékozható jellegűnek szántam ezt a beszámolót, de készen állok kérdéseket megválaszolni. Mr. Thank you very much. Uh, very briefly. Köszönöm szépen, csak röviden, mert más dolgom is van. Megköszönöm a beszámolót, és azt is köszönöm, hogy a dél-afrikai partnereink politikai vagy pszichés állapotáról is hallhattunk valamit. Azt hiszem, hogy az nagyon örömteli dolog, hogy azt hallottuk, hogy a fejlesztési együttműködéssel kapcsolatban igenis teszünk valamit, egyébként pedig azt is valahogy érthető üzenetek formájában kell kommunikálni, hogy milyen, milyen céljaink vannak. Ön szerint az motiválja a dél-afrikaiakat, hogy a média egyfajta nyomást gyakorol a politikai vezetésre, és állandóan különböző botrányokat generál, és az európaiakat erre használja fel a sajtó, hogy a hazai frusztrációtól rajtunk keresztül szabaduljanak meg? Ez elképzelhető? Michael? Michael? Igen, köszönöm a kérdést. political reaction to us. Szerintem, ahogyan ránk reagáltak, az nem tükrözi a dél-afrikaiak általános vélekedését az Európai Unióról. Nagyon-nagyon fontosnak tartják az EU-t, stratégiai partnerek vagyunk, és még mindig Dél-Afrika legnagyobb kereskedelmi partnere vagyunk, a külkereskedelmük 30%-át velünk bonyolítják le, ez sokkal több, mint amennyit a brik országokkal kereskednek. Az apartheid után ugye van egy hierarchikus döntési rendszer, de hogyha megszületett a döntés a parlament közi ülésről, akkor az eléggé eldönti a dolgokat, és amikor aztán ezt megváltoztattuk munkacsoport ülésre, akkor egyértelműen kimondták azt, hogy ez nem elfogadható, így aztán a döntés visszakerül a hierarchia legmagasabb fokára. Nos, van egyfajta küzdelem Dél-Afrikában, hiszen rendkívül nagy a munkanélküliek száma, 45%-os a fiatalok munkanélküliségi rátája. Vannak uh, unión belüli problémák is, ott uh, vannak szakszervezeten belüli problémák is. Nos, Salvador Szidó el is mondta, hogy az a benyomásunk, hogy az EU imáron nem, nem fontos számukra, és ott láttuk, hogy azonnal átkalibrálták magukat. Többször is elmondták, hogy mennyire fontos számunkra az EU, és hogy mennyire fontos a stratégiai partnerség, illetve Schulz úr látogatása is ezt bizonyítja, de vannak különböző belső mechanizmusok, korrupcióvád, csalása, visszaéléssel való vádak. A kormány próbál ezek, ezekkel foglalkozni megfelelően, állni a sarat, illetve a munkavállalók is sokszor tiltakoznak, demonstrálnak, de sokszor sokszor mi az Unióban azt a megoldást választjuk, hogyha <clears throat> gond van, akkor homokba dugjuk a fejünket, és reméljük, mikor kihúzzuk a homokból a probléma már megszűnt. Nos, a dél-afrikaiak foglalkoznak a problémákkal, kezelik azokat. Térünk most a hatos napi rendi pontra, a Kosztáló fél beszámolóra, a palesztin törvényhozó tanácsról fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség munkacsoportjának 2013. április 27 és május 2 között Ramallahban, tehát Jeruzsálem tett látogatása. Introduction. Egy kis bevezetést kérünk, mielőtt Törökországra térnénk rá. Hol van Elmer Costello? Köszönöm. Good morning, Chair. Good morning. Eh, Jó napot kívánok mindenkinek! Megköszönöm a lehetőséget, megköszönöm, hogy lehetőséget kapok arra, hogy tájékoztatom önöket arról, hogy delegációnk egy Ramallahi konferencián járt, illetve Gázában. Április 26-a és április 27-e és május 2-a között jártunk ott. Én jártam ott, én voltam az elnök, Veronik de Kaiser, Alexander Tyne, Nicole Kiel Nielsen a Zöldektől, és George Tussas a GUE frakció tagja voltak még a delegáció résztvevői. Nagyon örültünk annak, hogy az elnökök értekezlete megengedte a számunkra, hogy egy szabadságról és méltóságról szóló konferencián részt vehetünk. Ez Ramallában, Ramallában, ezt Ramallában rendezték, és a hivatalos delegáció ö, kezdés időpont előtt kezdett, kezdődött ez, de elmehetünk rá. Az izraeli az izraeli foglyokról, palesztin foglyokról szólt ez a konferencia, egész világról érkeztek ide politikusok és diplomaták, sok más európai parlamenti képviselő is ellátogatott ott, azt hiszem, hogy innen a szakbizottságból is sokan elmentek erre a konferenciára. Örültünk ennek, és Bronchas de Rossa, illetve Luisa de, Mor- de Morgantini korábbi eh, palesztin delegáció elnökök is, járt, is ott jártak. Marwan Barguti letartóztatásának 11. évfordulóján tartották ezt a, ezt a konferenciát. Több mint 4000 olyan fogolyról tudunk, akiket, a, akiket, a, akiket Izrael tart fogva. Itt nők és gyerekek is vannak, illetve ott vannak a palesztin jogalkotó tanács tagja is. Ez egyfajta adminisztratív börtönbüntetés hivatalosan, de nagyon sok esetben megsínli ezt a foglyok egészsége, és emiatt parlamentünk már többször fölemelte szavát. Azt sem tudjuk elfogadni, hogy nőket és gyerekeket fog, fognak el és tartóztatnak le, a negyedik Genfi egyezményt sem tartják be, és lehetetlené teszik a családlátogatást is, a családtagok látogatását is. Bizonyára tudják azt is, hogy március 14-én elfogadott a parlament egy állásfoglalást, amelyben egy tényfeltáró misszióra adunk mandátumot az Izraelben fogvatartott palesztinok sorsával kapcsolatban, amit a konferencián hallottunk, hallottunk, az megerősítette azt az elképzelésünket, hogy igenis nagyon fontos az, hogy jobban megismerjük ezeknek a fogvatartottaknak a sorsát. Szerintem úgy véljük, hogy sürgősen sort kell keríteni erre a tényfeltáró misszióra. A palesztin delegáció elnökéként arra kérem a kollégáimat, a világ többi parlamentjében, akik szintén, a palesztin, dele, szintén palesztin delegációkat elnökölnek, tehát arra próbál, arra, azt próbálom létrehozni, hogy megszülessen egy hálózat, amely a palesztin államiságot próbálja meg képviselni, illetve ennek a létrehozásán fáradozik, ezt támogatja. Nézzük a programot. Először is találkoztunk a palesztin törvényhozó tanács tagjaival, Szalán Fajáddal is találkoztunk a korábbi miniszterelnökkel. Vele megbeszélést folytattunk, ekkor körülnarazódott, hogy mennyire problematikus a politikai helyzet, illetve John Kerry kezdeményezéséről is beszéltünk. Június 7-ét jelölte meg ő elvileg határidőként, de úgy tűnik, hogy ezt a határidőt most kitolták. Számos városba, faluba ellátogattunk a gázai a Jordán folyó völgyében is jártunk, különböző palesztin közösségeket kerestünk fel, és hát láttuk azt, hogy kitelepítik őket, sőt, amikor ott jártunk aznap este is, különböző katonai feladatok, katonai gyakorlatokat végeztek éppen, és hát egész egyszerűen kievakuálták a, a lakosságot, mindenüket össze kellett csomagolni, az összes ingóságukat, a, a, a állataikat magukkal kellett vinni és elhagyni a lakhelyüket. az EU-s nagykövettel is találkoztunk, ott is volt egy tájékoztató a politikai helyzetről. Aztán Jeninbe jártunk az északi területeken, és különböző vállalkozókkal, keze, közösségi vezetőkkel találkoztunk a, a, a, a helyi egyetem hallgatóival, a keresztények képviselőivel, aztán Hebronban is jártunk, aztán Betlehembe utaztunk, a betlehemi polgármesterrel egyeztettünk, nagyon sok NGO-val találkoztunk, közösségi vezetővel, akik elmagyarázták, hogy ők milyen foglalkoznak, illetve jelenleg milyen a politikai helyzet. Milyen következtetésekre jutottunk a látogatás alkalmával, illetve a különböző találkozók után. Azt hiszem, hogy a sajtó nyilatkozataink másolatát mindenki megkapta. Nyilatkozatunkban elmondtuk azt, hogy a jelenlegi helyzet a palesztinokkal kapcsolatban elkeserítő alapvető jogaikat, szabadságjogaikat nem garantálják, nincsen mozg- szabad mozgásra való joguk, az ellenőrző pontok továbbra is rendkívüli akadályokat jelentenek az emberek mindennapi életében, családokat szakítanak el egymástól, és ez rendkívül nehézé teszi a helyzetet. Ez különösen Kelet-Jeruzsálemben súlyos probléma. Láttuk azt is, hogy a palesztineket zaklatják. Ezt akkor láttuk, amikor a Jordán folyó völgyében a beduinokkal találkoztunk. De a hebroni palesztinok is erről számoltak, illetve ezt tapasztaltuk magunk is. Több helyen azt láttuk, hogy a telepesek amikor a telepesek erőszakosan nyilvánulnak meg a palesztinokkal szemben, akkor büntetlenek maradnak, és az izraeli igazságszolgáltatás elég részrehajló ebben, e, ezzel kapcsolatban. Hebronban pedig azt láttuk, hogy minket is zaklattak a biztonsági erők, és a telepesek is. Aztán azt is láthattuk, hogy az izraeli telepesek szabadon terjeszkedhetnek, viszont a palesztin infrastruktúrát, amelyet mellesleg európai pénzen építenek ki, folyamatosan rongálják. Az, azt is vizsgáltuk, hogy az emberek szabadon járhatnak egyáltalán az utcán. Egyfajta apartheid rendszer van. A palesztinok csak bizonyos utakat utakon járhatnak Hebronban. Ezt láthattuk, tehát a palesztinok bizonyos utcákra nem, utcákban nem mehetnek be, avagy, hogyha mégis járhatják azt az utat a palesztinok, akkor csak annak az utcának bizonyos szakaszaira mehetnek be. Aztán Betlehemben és Jeninben is jártunk, ugye, és azt láttuk, hogy megpróbálják a helyi közösségek a gazdasági fenntarthatóságot megoldani, de nagyon komoly akadályokat láttunk, az adók, adók egyre magasabbak, és nem adják meg például a különböző engedélyeket sem. A természeti erőforrásokhoz való hozzáférés és nehézkes a víz, például a telepesek vízigénye egy főre vetítve sokkal magasabb, mint a palesztinoké az embereknek, a palesztinoknak nagyon messzire kell a vízért elmennie, és ez rendkívül drága, ezzel a problémával is mindenképpen foglalkozni kell. A delegáció összefoglalva tehát arra jutott, hogy egyfajta stratégiai tervről van szó, az izraeliek megpróbálják elérni azt, hogy a palesztinokat kiszorítsák a lakóhelyükről, a leválasztó fal felhúzása Kelet-Jeruzsálem és Kelet-Jeruzsálemben azzal a hatással járt, hogy hogy a 67-es döntést, illetve az oszlói döntésen túlmenő területekre is ki akarják terjeszteni Izraelben a fennhatóságokat. Nagyon sok olyan palesztinnel találkoztunk, akik megpróbálnak egyfajta béke folyamatot elindítani, de az önrendelkezési jogokhoz ragaszkodnak, illetve szeretnék, hogyha a Palesztina állam lenne, ez egyértelmű. Nagyon érdekelte a palesztin felett a mi látogatásunk, és nagyon komoly elvárásaik vannak, hogy az Európai Unió nak vezető szerepe lesz abban, hogy egy igazi megállapodás születik majd a régióban, amely normalizálja a helyzetet. A hivatalos jelentés a delegáció munkájáról két hét múlva lesz elérhető körülbelül. Azt hiszem megvan az az anyag, amit kiosztottunk most a, a ülés előtt a főképviselő asszonynak, illetve a tagállamoknak és elküldjük, tagállami képviseletének és elküldjük majd a jelentést. csak úgy, mint a misszió vezetőjének. Delegációnk az év elején kimondta azt, hogy számunkra az idei évben a palesztin foglyok kérdése prioritás. Joe Costellóval, az ír szakminiszterrel találkoztunk az év elején, ő is foglalkozott ezzel a kérdéssel, az ír foglyok problémájával egy közös állásfoglalást tudtunk elfogadni, amit a márciusi plenárison elfogadtunk, és aztán áprilisban látogatunk el erre a szabadság és méltóság konferenciára. Isabel Duran alelnök asszony is jelen volt ezen a konferencián, ő képviselte Schulz urat. Duran asszony azóta levelet intézett Schulz úrhoz, hogy a tényfeltáró misszióra sor kerüljön mi hamarabb és hát nyomon követjük a fejleményeket. Érdeklődéssel várjuk az elnökök érdekezletének és Martin Schulznak a válaszát. Röviden így foglalnám össze a látogatást, és szívesen válaszolok bármilyen kérdésre. Gracias, eh, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Costello asszony beszámolója után tudván, hogy Izraelben, Izrael területén több mint 5, vagy majdnem 5000 palesztin fogoly van, amely minden nemzetközi egyezménynek ellentmond, ráadásul olyan feltételek között, amely semmilyen minimális, fel, minimális elvárásnak nem felel meg, sem egészségügyi szempontból, sem igazságügyi szempontból, ott, van, ott vannak fér, nők és gyermekek is, tehát az Európai Parlament az Európai Parlament állásfoglalás egyértelműen leírja a helyzetet. Kérdésem csak az, most csinálunk valamit ezért? Hogy ne így legyen? Ugye a költségvetésünkben szerepel Izrael mint tétel, a kutatási keretprogram keretében teszünk valamit, hogyha, hogyha bármilyen másik harmadik országban tapasztalnánk ezt a helyzetet, akkor már biztos léptünk volna. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tudna erre válaszolni? Köszönöm, elnök úr. Igen, teljes mértékben egyetértek. A fogvatartottak körülményei igen agasztóak. Március 11-én volt egy állásfoglalásunk, amikor Arafat Jaradas haláláról beszéltünk, és 4800 fogvatartott van jelen pillanatban, rossz körülmények között, egészségtelen körülmények között, nincsen hozzáférésük orvosi ellátáshoz, oktatáshoz, és a helyzet tűrhetetlen, elviselhetetlen. Ezért döntöttük úgy, hogy ez a delegáció számára politikai prioritás lesz. Ki akartuk emelni a fogvatartottak kérdését különösen hogyha megnézik a jelentés egészét, a, valamint a palesztin nép feltéte, életfeltételeit, a velük való bánásmódot látjuk, hogy a humanitárius és emberi jogi rendelkezések megsértéséről van szó. Nem lehet, hogy az EU visszalépjen és ne tegyen valamit etéren. Éppen ezért támogatom mindenképpen azokat a lépéseket, amelyeknek célja, hogy Izraelt felelősségre vonják ezen jogsértésekért a nemzetközi humanitárius törvények, rendelkezések alapján, és a parlament tegyen ezért valamint az EU tényfeltáró missziója a március 11-i állásfoglalás alapján történt, mert a palesztin fogvatartottak körülményei különösen agasztóak. Általában minden ötödik palesztin valamikor börtönbe kerül, és ez más kérdés, mint azok a kérdések, amelyek más politikai helyzetekre vonatkoznak, és igen szomorú a fogvatartottak helyzete, és az is, hogy a palesztin területeken minden család érintett, hiszen minden családnak valamelyik tagja már börtönbe volt, vagy börtönben van. Fentartható megoldást kellene találni a közelkeleti helyzetre, és mindenképpen azt támogatom, hogy az EU erőteljesen lépjen fel, és ők is ezt várják tőlünk. Kovacsev úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Azért kértem szót, mert egyet értek azzal, amit ön mondott, vagyis a partnereink az emberi jogok elveihez ragaszkodjanak minden ember emberi méltóságának tiszteletben tartásához, függetlenül a vallási vagy egyéb hátterétől. Kényes kérdések ezek, és szeretném megkérdezni, hogy a másik oldalról is találkoztak-e például terrorista cselekmények áldozataival az izraeliek részéről. Sok palesztin fogvatartottat szabadon engedtek a börtönből, de sajnos ezek egy része ismét terrorista cselekményeket hajt hajtott végre, és ha megnézzük az egész képet, akkor azt látjuk, hogy ez nem segíti a megvékélést és a békét a középkeleten. Tudom, hogy milyen kényes pontok vannak mindkét oldalon, de arra kell vigyázni a jelentésünkben, hogy ne csak az egyik oldalt ítéljük el. Köszönöm. Nos, Szeretném elmondani, hogy a delegáció látogatása a cisziordániai területre, keleti Jeruzsálemre korlátozódott, és a fogvatartottak helyzetével foglalkozott. Találkoztunk a palesztinok képviselőivel, és novemberben volt egy másik tényfeltáró látogatásunk a beduinok helyzetét vizsgálva. A Knesset tagjaival is találkoztunk akkor, hogy megvitassuk a helyzetet, és nagy csalódás volt számunkra, hogy utolsó pillanatban ezt az ülést törölték. Úgy gondolom, hogy önnek igaza van, konfliktus helyzetben biztosítani kell azt, hogy a történet mindkét részét, vagy mindkét felét meghallgassuk, de itt a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitáris vagy emberi jog sértéséről van szó. Az EU és más államok azt mondják, hogy ez nem fogadható el, és nem fogadható el, hogy egy állam ilyen jogsértést kövessen el tudatában vagyok annak, hogy én ír vagyok, és egy határmenti városból származom Írországban. Konfliktus helyzetekben mindig két fél kell meghallgatni, de az is fontos, hogy igazságtalanságot, jogtalanságot tapasztalunk, és hogyha ezt egy állam nevében követik el, akkor ezeket nevükön kell nevezni, és a nemzetközi közösségnek ki kell jelentenie, hogy ez nem fogadható el. Ez nem jelenti azt, hogy bármely oldalról a terrorista cselekményeket ne kellene elítélni. Minden terrorista cselekedetet el kell ítélni, és én egyetértek ezzel. De hozzáfűzöm, hogy a palesztinok, akikkel találkoztunk, akiket meghallgattunk a sorsukról, el kell mondjam, hogy ők békés emberek, elkötelezték magukat amellett, hogy a békés megoldásért dolgoznak. Azt láttuk, hogy ők a békét akarják, rezignáltak, de a lényeg az, hogy igen, törékeny ez a béke, és a palesztinak az ellenségesség ellen harcolnak. Most áttérünk Törökország témájára. Portman is there is. Portman úr itt van, aki a külügyi szolgálatnál foglalkozik Törökország témájával. Alexandra Kaszkanyin asszonyt várjuk még a bővítési főigazgatóság részéről különféle kollégák kérésére vitázunk ma a törökországi fejleményekről. Láthatjuk egy hogy itt eredetileg egy város rendezési kérdésről van szó Isztambulban, és ebből egy nagyon messze menő konfliktus sarjat nagyon fontos partnerországunk, ez NATO tag, sőt tagjelölt ország is. Törökország éppen ezért fontos megvizsgálni, hogy hogyan alakulnak majd ezek az események ott a jövőben. Itt mi mindig is hangsúlyoztuk Törökország vonatkozásában a befogadó jellegű koncepciót, azt, hogy a társadalmat minden kérdés megvitatásába be kell vonni, és most úgy néz ki, hogy nagyon messzelő problémák alakulnak ki, szövetségek alakulnak ki a tiltakozók között, amelyek nagyon kiterjedtek, akik egyfajta Atatürk Törökországot óhajtanak fiatalok, akik igencsak erőteljesen orientálódnak az arab tavasz példaképéhez, átláthatóságot óhajtanak, kommunikálnak egymással ezek a csoportosulások, és láthatjuk, hogy a tiltakozó mozgalmak egyes képviselőit akár le is tartóztatják, hogyha internetet vagy Twittert használnak, illetve az ottani tüntetők ellen fellépnek a hatóságok. Abdullah Gül elnök beszámolója szerint a demokrácia nem csupán a választásokon nyilatkozik meg, ez egy észszerű józan állásfoglalás volt az ő részéről. A társadalomban mindenképpen olyan folyamatokat kell lehetővé tenni, amelyek lehetővé teszik az ellenzék önkifejezését. Itt meg kell nézni a mozgató rugókat, ezen tiltakozó mozgalmak esetében, illetve a különböző összefüggéseket is meg kell vizsgálnunk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az előbb említett vendégek majd itt beszámoljanak ezen események hátteréről. Érdekesnek tartom, hogy Arens miniszterelnök helyettese elnézést kért a tiltakozóktól, főnöke azonban nem tette ezt meg, hát ezt érdekesnek tartom, és azt hiszem, hogy ez nem véletlen. És ez megmutatja, hogy milyen fejleményekkel állunk itt szemben. Itt a tárgyalások során Erdogan támogattuk abban, hogy a katonasság dominanciáját szüntesse meg, és az igazságszolgáltatás függetlenségét is szorgalmazza, Mindkettő fontos szempont volt abból a szempontból, hogy Törökország érette már az EU-hoz való csatlakozásra, és miután a régi hatalmi potenciált megszüntette Erdogan, most úgy tűnik, hogy előáll saját koncepciójával, azt akarja bevezetni, fokozatosan iszlám jellegű megközelítéseket alkalmaz. DAF kolléga, itt az alkoholtilalom bizonyosan nem játszik szerepet ezen összefüggésben. Tehát itt apróságokról van szó a jogalkotásban, iszlám nézőpontokat érvényesít, olyanokat, amelyek a szekuláris társadalommal nem egyeztethetők össze, tehát más hangsúlyokat helyez Erdogan esetében itt nem arról van szó, hogy bevásárlóközpontot építenek-e, hanem inkább egy mecsetet. Tehát itt mindenféleképpen ellensúlyokat képez ilyen szempontból, és egyes külpolitikai kérdésekben is így jár el. Nos, észszerű lenne, tehát mindenképpen most ezt az eszmecserét Törökország kapcsán lefolytatni, és éppen ezért köszönetet mondok önöknek, vendégeinknek, hogy itt rendelkezésünkre állnak. Először Portman úrnak adnék szót, aztán Kaszkenge asszonynak, hogyha időközben már megérkezett. Arra kérem tehát önöket, hogy vezessék be ezt a témát. Először a bizottság képviselője Portman úr. Uh, thank you very much. and Good morning. I'm the Köszönöm szépen. A külügyi szolgálatban a főképviselő asszony törökországi tanácsadója vagyok. Amit Törökországban most tapasztalunk, ez az AKP kormány 11 éve során a legszörnyűbb esemény, de mindenképpen el kell kerülni a párhuzamokat abban az értelemben, hogy mi történik a régióban. Működő demokrácia, az AKP három választást választáson győzött, 51% a lakosságnak támogatja, és Erdogán a legnépszerűbb politikus az országban. Három kérdésről van itt szó. Az első, az egy környezetvédelmi tiltakozás volt a Isztambulban, a főtéren, a másik az egész országban szélesebb körű demonstrációk zajlottak, zajlanak, ami a frusztrációt fejezi ki, mégpedig az, hogy az emberek nem tudnak, nem tudják a véleményüket kinyilvánítani a parlamenti demokráciával kapcsolatosan, valamint a török rendőrség néhány tagja túlzó cselekményeket követett el. Ami az első kérdést illeti, nyilvános vitákat kellene tartani a nyilvános projektekről. A második kérdés esetében elkötelezettséget kell vállalni a gyülekezési jog és a szólásszabadság mellett, beleértve a médiumokat, a szociális médiumokat is, harmadsorban pedig el kell ítélni ezeket a az erőszakos cselekményeket, és hogyha ilyenek történtek, vagy erre utaló nyomok vannak, akkor ezeket ki kell vizsgálni. A török miniszterelnök helyettes tegnap a szakszervezeti vezetőkkel és a demonstrálók képviselével találkozót szervezett, és ez helyes irányban történő pozitív lépés. De a döntő lépés az lesz, amikor Észak-Afrikai útjáról visszatér Erdogán miniszterelnök, és kíváncsiak vagyunk, hogy mi történik akkor ma este, vagy holnap lesz a visszatérése. Ami az EU hangját illeti, az EU hallatta hangját prominens módon. Füle biztos és a főképviselő szóvivője a múlt hétvégén megszólalt, és mind a ketten hamar léptek, hamar szólaltak meg, ami a kérdése való nemzetközi választ illeti. A főképviselő az erőszakos cselekményeket, az erő alkalmazását illetően kifejezte egyetem értését, és a visszafogottsága párbeszéd szükségességét is kinyilvánította. Reméljük, hogy ennek lesz vízhangja. A főképviselő nyomon követi nap mint nap ezeket a, az eseményeket, és a bizottsággal, ami ankarai delegációnkkal, más Ankara vagy ott lévő tagállami képviseletekkel szoros konzultációt folytat azért, hogy a jelenlegi helyzetről tájékozódjon. A külügyi szolgálat holnap egy delegációt fogad, petícióról is szó van, amelyben aggodalmuknak adnak hangot, és kíváncsiak vagyunk, hogy a miniszterelnök és a kormány mit fog nyilatkozni. A miniszterelnök visszatértekor, és követjük az eseményeket, reméljük, hogy csillapodni fog mindez. Szkánya. Thank you very much, Mr. Bok. Yes, I will make a statement on behalf Köszönöm, Rok úr. Az Európai Bizottság nevébe fogok nyilatkozatot tenni. Mint tudják, tény az, hogy a török kormány túlzó és aránytalan módon alkalmazta az erőt a békés tüntetőkkel szemben a Taxina téren, és ez a folyamat most más városokra is kiterjedt. Figyelembe véve azt, hogy az emberek, különböző társadalmi osztályokat, rétegeket képviselő emberek hallatják hangukat. Itt arra lenne szükség, hogy konszenzus alakuljon ki, viszont az hatóság ezzel ellentetesen viselkedett. A sajtó sem tudósít megfelelően mindenről. Ez azt jelenti, hogy nincsenek szabadságjogok és cenzúra van. A bizottság felhívta a hat, hatá, hatóságokat arra, hogy biztosítsa a gyülekezési jogot és a szólásszabadságot, és állítsa helyre a médiumok szabadságát. Véleményünk szerint a jelenlegi helyzet alkalmat ad Törökország számára a téren, hogy szembenézzen a kihívásokkal, és magasabb szintű demokratikus normákat alkalmazzon. És odafigyeljen a társadalom összes rétegre, még azokra is, amelyeket a parlamenti többség nem képvisel. Isztambulban konferencia lesz a globális kihívásokról és a közös jövő kiépítéséről. Törökország és EU között a biztosunk vesz ezen részt. Ez a döntést már régebben hozták meg. Eredetileg a bizottság véleményét kívánja közvetíteni arról, hogy az EU és Törökország hogyan tud közös jövőt építeni. Az elmúlt hat hónapban erre vonatkozóan torító jeleket figyelhetünk meg. A biztos beszélni fog arról is, hogy milyen kihívások állnak Törökország előtt, azért, hogy a politikai kritériumoknak eleget tegyen. Az EU delegáció és a biztos, a Törökországgal foglalkozók a bizottságban igen szorosan figyelemmel kísérik az eseményeket. Köszönöm. Uh, thank you, Chair. Um, let me start by saying... Köszönöm. Először is szeretném elmondani, elnök úr, hogy túl későn reagált a külügyi szolgálat, csak vasárnap. Szerintem amit a bizottság tett, és amit, amit kellett volna tenni, és amit én is jónak tartottam itt a parlament részéről, az az, hogy már pénteken meg kell nyilatkoznunk. A rendőrség túlzó módon alkalmazta az erőszakot, és az isztambuli téren láttuk, hogy milyen következménye volt ennek, de más török városokban is. Ez nem csak rám volt hatással, ez, ezek a sokkoló képek nem csak rám voltak hatással, hanem másokra is, Törökországban és az országon kívül is. Az állásfoglalásunkban, elnök úr, mindig aláhúztuk azt, hogy döntő fontosságú Törökország számára a reform folyamat folytatása, az alapvető jogok védelme főként a szólásszabadságé és a gyülekezési szabadságé. Ebbe beletartozik szerintem a tüntetéshez való jog. De kedves kollégák, nem csak a jogi reformokról van szó, hanem a felfogásról is, és, mint önök és én engem is nagyon ö, ö, nagy csalódásként ért Erdogán miniszterelnök reagálása. Az az érzésünk, hogy ö, őt ö, nem érdekli az, hogy milyen hatása van a török társadalomra, az ő beszédmódja, az ő kormányzási módja, egyebek. És én úgy gondolom, hogy a demokrácia hogy a demokrácia sokkal többet jelent, legyen szó Törökországról, vagy bármely más országról Afrikában, figyelembe kell venni a kisebbség álláspontját is mindenütt, nem csak a politikában, hanem a társadalomban. De, ahogy már elmondtam, a kompromisszum szó úgy látom, hogy a török politikában nem létezik. Szerintem a török kormány eh, hozzáállásának és a miniszterelnök hozzáállásának megváltozására van mindenképpen szükség. Talán, ahogy ön mondta, elnök úr, Kul elnök eh, szavaira kellene, hogy odafigyeljen a demokrácia több, mint a változ, választások, de egy befogadó, pluralista, élő demokrácia nem csak hozzáértést igényel, hanem egy konstruktív ellenzéket is, és én úgy gondolom, hogy ez sok kihívást is magában foglal. Elnök úr, az elmúlt napokban sokat beszéltünk a fősodratú török médiumok hozzáállásáról. El tudják önök képezni, képzelni? hogy ebben a helyzetben valamelyik adó a pingvinekről sugárzott dokumentumfilmet. Az Európai Parlament a török médiumok öncenzúrázását már többször bírálta, és a médiumokat általában nagy konglomerátumok birtokolják, és emögött igen jelentős üzleti érdekek állnak. Az elmúlt időszak eseményei remélem, hogy fordulópontot hoznak ebből a szempontból. Ha megnézzük, hogy milyen jogszabályokat hoztak létre az alkoholról, Az óvatossági intézkedésekről viszont nem beszéltek. De az emberek úgy gondolják, hogy nem csak megelőzésről, óvatosságról van szó itt, mert most már az életmódjuk is veszélybe került, és ha az emberek ezt így gondolják, ez súlyos dolog, és reméljük, hogy a török hatóságok is erre felfigyelnek. Köszönöm. sokan iratkoztak fel a listára. Elképzelhető, hogy mindenki fél perces, mindenki másfél perces kérdést tesz fel? Hát jó, akkor megnézzük azt, hogy hányan vannak, és a, és a végén derüljük, hogy milyen hosszú lesz a válasz. De kérem a kollégákat, hogy azért próbálkozzanak a rövid hozzászólásokkal. Howitt úr. Köszönöm, elnök úr. most már úgy tűnik, hogy 60 országban vannak demonstráciák, Törökországban, sőt itt a parlament előtti téren is vannak belgiumi, brüsszeli törökök, hogyha nem otthon, akkor itt hallatják hangjukat. Parlament, a parlament csatlakozik azokhoz, akik azt mondják, hogy Európa nagyon aggódik amiatt, hogy úgy tűnik hiányzik a párbeszéd Törökországban demokratikus, demokratikus jog az, hogy a, a protestálók kifejezhetik véleményüket. Három. Abdullah Gumad, Abdullah Gumad, egy ö, ifjúsági szociáldemokrata protestáló tüntető életét vesztette, és kettő másik az ő családjuk számára részvételt szeretnénk kifejezni. De gondolnék arra is, hogy a szociális média mennyire részt vesz a tüntetésekben, illetve az orvosokra is gondolok, akik felállítottak tábori kórházakat, az Egyesült Királyság konzulja is nagyon támogató, könygáz könygáz támadások is voltak, bevetették a könygázt, az állatok azonnal elszaladtak onnan, ahol ez történt, de ott maradtak továbbra is a tüntetők. Nos, mindenképpen el kell azt mondani, hogy otthon kell először a demokráciát védeni, nem nincs értelme annak, hogy a törökök csak az arab tamasz, tavasz törekvéseit támogassák. A biztosnak és a raportőrnek elmondtam véleményemet, hogy elfogadhatatlan, hogy az állami televízió nem számolt be a tüntetésekről. Azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy egyértelműen el kell mondani azt, hogy nem szabad őrügyként felhasználni ezeket a tüntetéseket, nem szabad blokkolni azokat, akik, akik, az, Euró, akik az Európai Unióhoz való csatlakozást támogatják azt szeretnénk, mi azt szeretnénk, hogyha Törökország az Európai Unióba kerülne. Ez a legjobb garancia arra, hogy ne antidemokratikus erők martalékává legyen az ország. Yes, uh, chairman with the... Köszönöm. Elnök úr, én Charles Portment nagyra tartom, de szerintem Catherine Ashton nyilatkozata késői, és nagyon gyengé. Azt hiszem, arról nem esik benne szó, hogy ami most történik Törökországban, egyfajta demokratikus meggyengülés, leginkább az 1968-as párizsi eseményekhez lehet ezt hasonlítani. Az nem mindig volt demokratikus, és békés, és jó, de végül azt láthattuk, hogy 1968-at megérte megcsinálni. A tiltakozások, a több éves frusztráció megnyilvánulásai, a politikai osztály képviseleti kapacitása nem megfelelő Törökországban, tehát nem tükrözi a politikai réteg a török társadalmat. A különböző ideológiák összetűzése, kamalizmus és az iszlám a másik oldalról. Nos, ezek az összeütközések nem tesznek jót egy progresszív liberális országnak európai szokás a tiltakozás, a demonstráció. Törökországnak meg kell, gondol, meg kell tanulni azt, hogy néha valaki másként gondolkodik. Ennek a válságnak az az egyik következménye vagy eredménye, hogy Erdogan miniszterelnök azon elképzelése, hogy szuperelnök lesz, egy elnöki rezsim feje, tehát ez az elképzelése valószínűleg immárom nem lesz túlságosan népszerű, és elveti ezt. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr! Először is azt mondanám el, hogy szerintem mi is történt Törökországban az elmúlt napokban, hogyha egy nagy gazdasági boomot azzal párosítják, hogy a demokratikus erőket megnyírbálják, akkor ez lesz az eredménye. A frakcióm többször is kinyilvánította, hogy az Erdogán kormány többször is sárba tiporta az emberi jogokat, a sajtószabadságot, illetve a vélemény nyilvánítás szabadságát. Nekünk most az Európai Parlamentben el kell azt mondanunk, hogyha nincsenek, ha nem tartják tiszteletben az emberi jogokat Törökországban, akkor Törökországnak nincs Európai Uniós jövője. Illetve az is nagyon fontos, hogy vezető szerepet játszon Törökország a régióban, ez így nem valósulhat meg. Erdogánnak személyesen kell bocsánatot kell kérnie, azért, hogy erőt vetett be a békés tüntetők ellen. Azon mutatkozik meg Erdogán hatalma, hogy hajlandó-e arra, hogy bocsánatot kérjen. Isztambulból indult ki ez a kezdeményezés, aztán egész Törökországban elterjedt, ez a török társadalom véleményének spontán megnyilvánulása egyetlen párt sem tarthatja ezt magáénak. Európában és mindenhol máshol is meghallgattuk a törökországi üzenetet. Még egy dolog, elnézést kérek, de mindenképpen reagálnék arra, amit Edward és Omer Rajdon asszony mondott, tehát későn reagált a főképviselő asszony a történtekre. Igaz, hogy kicsit korai végérvényesen megítélni, hogy mit is jelent ez a ez a tüntetés, ezek a tiltakozások, ezek az összeütközések. De az, amit látunk, az már alkalmat ad arra, hogy állást foglaljunk. Azt hiszem, hogy a jelentéstevő is erről számolt be. Világos, hogy Törökország éppen lehetőségének kiszélesedését, a fejlődés korszakát éli meg, ahogyan ez a nemzetközi rendszerben is elismerésre került, ugyanakkor viszont nagyon mélyreható demográfiai változásokkal is szembe kell, hogy nézzen. 15 millió diák tanul a török egyetemeken, és az mindenképpen jelent valamit. Tehát itt egy új középosztály alakul ki, Nekik semmiféle szándékuk nincs azt illetően, hogy meghajoljanak az iszlamizmus egy bizonyos formája előtt. Nem óhajtanak a kemarisztikus rezsim, a tekintélyelvű kormány uralma alatt élni. Én is egyetértek a fő képviselő asszonynal, illetve azzal, hogy a főképviselő asszony későn, késedelmesen avatkozott be, ugyanis uh, itt az összetűzések uh, napról napra uh, még inkább elfajulhatnak, és ennek semmi köze nincs az arab tavaszhoz. Látnunk kell, hogy milyen okai vannak a dolgok jelenlegi állapotának, ennek a helyzetnek. Véleményem szerint az Erdogán megalomániájának tudható be. A kormány, és különösen a kormánypárt bizonyos arroganciáról tesz tanúbizonyságot, és a társadalmat nepotista módszerekkel kezeli, ez nem jellemzője a demokráciának. Nos tehát, elnök úr, várjunk ki, nézzük meg, hogy mi történik, majd egy dolog viszont bizonyos, valami nem jól működik jelenleg Törökországban. Nos, most áttérünk Köszönöm szépen. A demokrácia csak akkor létezik, hogyha a kisebbségeket tiszteletben tartják. A kisebbségek jogainak teljes körű tiszteletben tartása nélkül nincs demokrácia. Örülök, hogy meghallgathatom a kollégákat, akik a múltban mindig azt mondták, hogy Törökország a demokrácia egyfajta modellje ebben a régióban. Gyorsan megtapasztalhatták, hogy milyen változások következtek be, megváltoztatták tehát véleményüket, mégpedig a helyes irányban szerintem az Omen jelentés megfelelően írja le a törökországi helyzetet. Omen asszony elmondta, hogy a kompromisszum szó nem létezik a török politika szótárában. Tegnap részt vettem egy itt élő törökök által szervezett tüntetésen azt illetően, ami most jelenleg Törökországban történik. Beszéltem ezen törökökkel, és ciprusiként elmondtam, hogy Noha vannak vagy lehetnek félreértések közöttünk, világos, hogy nincs demokrácia Törökországban, hogyha Törökország nem dönt úgy, hogy visszavonja területfoglaló csapatait egy másik országból. Itt most nem ellenséges szemszögből tekintünk Törökországra, Haladó szellemiségűek vagyunk, az emberi jogok erősítését támogatjuk a világ minden részén. Éppen ezért támogatjuk ezt az új forradalmat egyfajta új irányként, amely a Dörökország új iránya lehet. Ezt Dafur is elmondta, aki a 68-as májusi eseményekkel vetette össze ezeket az eseményeket, és valóban igaza van ebben. Mikrofon nélkül, az elnök úr. Nem halljuk a hozzászólókat. Tanok úr. Köszönöm, elnök úr. Frakció nemében egyetértek azokkal, akik azt mondták, hogy egy kicsit megkésve reagált a főképviselő asszony irodája a sajtónyilatkozattal. És akik engem is, akik ismernek engem, azok nem repődnek meg azon, hogyha azt mondom, ez, ezt már megszoktuk, elég sok ilyen dolog történt, illetve ismerjük Törökországot, a végrehajtó szervek, illetve a rendőri szervek Törökországban bevetették, ezeket az erőket bevetették, valószínűleg nem ez az utolsó alkalom erre, elég agresszív volt a rendőrség eddig is a különböző tiltakozókkal szemben nagyon nagy. A megosztottság Törökországban többféle elképzelés van az ország jövőjéről, a vallás, illetve a szekuláris megközelítés is él Törökországban, ezek össze egymásnak feszülnek Törökország jövővel, jövővel kapcsolatban. Ugye újdonság az is, hogy, hogy az alkohol fogyasztást megpróbálják me- megpróbálják valahogyan formalizálni, és ugye ez nagyon rosszat tesz a brit whisky exportnak is. Aztán kérdés az is, hogy az egyiptomi vagy, a ta- tavasz, vagy az arab tavaszra való török reakciót hogyan kezeljük, hogyha az ember támogatja a tüntetőket, akkor azt otthon is meg kell tenni, el kell őket tűrni. A Twitter nagyon hasznos volt a tiltakozások alatt, láthatjuk, hogy sajtó cenzúrát láthatunk, sajtócenzúra van Törökországban, ez ellen nagyon jó a Twitter. Mindenki tudta, hogy előbb-utóbb kipukkad majd ez a török hatalmi buborék, és akkor tüntetések lesznek. Külügyi szempontból az aggasztó, hogy Törökország állítólag a katariakkal és a szaudiakkal szaudiakkal szalafistákat küld Szíriába, és a fegyverkereskedelemben besegít, és ez szerintem nagyon zavaró, ezt el kell ítélni, ez nagyon rosszat tesz az EU és a NATO szövetségeseinek. Továbbra is kritizálnunk kell a kormányt, hogyha nem demokratikusan lép fel, és természetesen az éves törökországi jelentésben ennek is szerepelnie kell, hiszen a bővítéshez ennek is köze van. Elnök, kérem a másfél percet tartsák be. Munyith asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Lehet, hogy jöv, hogy megváltozik az exportmodell, és a, a muzulmán testvéri, testvériségtől fogja majd a politikai modelleket importálni Törökország. Lehet, hogy késői Eston asszony reakciója, de szerintem nem erre kéne most koncentrálni, hanem arra, hogy már évek óta tárgyalunk Törökországgal, bővítési tárgyalások keretében, és a 22-es, 23-as fejezeteket, amik az emberi jogokról, illetve a ö, demokráciáról szólnak, ezeket még meg se tudtuk nyitni. Nagyon sokan ö, vannak börtönben Törökországban, emberi jogi ö, problémák mival, miatt. Az arab tavaszt nem lehet összehasonlítani Törökországgal, mert Törökország demokrácia, az arab tavasz országai pedig nem azok voltak. Törökországban nagyon nagy a gazdasági növekedés, ez nem mondható az arab tavaszországairól, viszont a, görög, a, török, a török kormány reakcióját össze lehet hasonlítani az európaiak reakcióival. Az iszlamizáció nagyon komoly probléma. Nem csak azért, mert a brit viszkit nem lehet majd eladni, hanem ennél sokkal súlyosabb okai vannak. Emberi jogi okai is, hiszen a nők és a nők helyzete például, illetve a szabad vélemény nyilvánítás helyzete nem kielégítő. Köszönöm, Szofoklesz. Most ma, kedves kollégák, Egyértelműen el kell ítélnünk az erőszakot, és ezt az aránytalan erőszak alkalmazást a kormány részéről el kell ítélnünk ezt, és ki kell fejeznünk szolidaritásunkat azok iránt, akik életüket vesztették, akik sérüléseket szenvedtek, akiket bebörtönöztek. Jó magam, ki kell, hogy fejezzem egyet nem értésemet azon módszerekkel, amelyeket a tüntetők eszemmel használtak, akiknek semmiféle joguk nem volt arra, hogy kifejezzék, hogy nem értenek egyet a kormány politikájával. A Taksim tér a Tahrir térnek tűnik ebben az összefüggésben. Hogyan lehet ezt elfogadni egy olyan ország részéről, amely az EU-hoz kíván csatlakozni? Hogyan lehet használni a törvényt az ország saját polgárai ellenében? Hogyan kérhetjük azt a légi kisasszonyoktól, hogy ne használjanak szemceruzát vagy körömlakot. Aztán itt van a sajtószabadság kérdése. Itt több mint 67 városban voltak tüntetések, és hogyan lehetséges az, hogy a televízió a pingvinekről közvetít programot, ahelyett, hogy az éppen az országban zajló aktuális eseményekről tenni ezt bizonyos értelmiségieket letartóztattak tiltakozások miatt. Egyikük tíz hónapja van börtönben tiltakozása miatt. Más szavakkal el kell ítélnünk Erdogan magatartását és kormánya magatartását, mégpedig egyértelműen. Sáki. Sorry, I didn't hear it. Thank you, Chairman. Köszönöm, nem hallottam. Elnök úr, szeretnék csatlakozni azokhoz, hogy a külügyi szolgálat eh, reagálása hezitáló volt. Ma azt is hallottam, hogyha a rendőrség eh, erőszakát bebizonyítják, akkor milyen eh, bizonyítékra van még szükségünk. Nem szabad csak itt általános nyilatkozatokat tenni. Erdogán elnököt és pártját fel kell hívni arra, hogy a diktatúrának vannak korlátjai, és el kell mondani, mi a demokrácia. Gyakran úgy éreztem, hogy nincs támogatás, amikor a jogállamiságról van szó, demokráciáról, igazságszolgáltatás, függetlenségéről, stb. Törökországban az elmúlt években. Lehetséges, hogy a polarizáció a török társadalomban beárnyékolja a gazdasági érdek, és modellként szerették volna bemutatni ezt az országot egy törékeny régióban. Füle biztos egyébként egy kormánykonferenciára hivatalos. Miért nem törli ezt a látogatást, és miért nem hívja fel a kormányt arra, hogy vessenek véget a rendőrségi erőszaknak, és foglalkozzanak mérehatóbb kérdésekkel a török társadalomban, például a tömegtájékoztatás jogaival, és nem szabad exportálni könyvgázt Törökországba, hogyha exportálunk, azért, hogy ezt a gyakorlatot leállítsák. Vannak, akik azt mondják, hogy az EU-nak le kell állítania a csatlakozási folyamatot Törökországgal, ezzel nem értek egyet, hanem éppen el kell mondani, hogy nekik, hogy most kell igazi reformokat bevezetni azért, hogy az emberek életét javítsák. Szerintem a néppárt is tehet valamit ezért, hiszen az AK párt megfigyelő tagjuk, nem? Nem így van? Tehát tehetne valamit. Ha nincs így, akkor tehetne valamit. House. Madame Teohaus. Theo House asszony. Elnök úr, meghallgathattuk az értelmezéseket, ugye a bizottság részéről, más elemzők részéről. Egyik elemzés szerint Törökországnak nincs köze illetve a törökországi eseményekhez, eseményeknek nincs közük az arab tavaszhoz. Ez tehát egyfajta óvatos értelmezés. Itt nem hangzik el az, hogy nincs szó emberi jogsértésről. Mindenki láthatja, hogy Erdogan titkos terve az, hogy az országot az iszlamizáció irányában mozdítsa el, továbbra is iszlámiskolákat, mecseteket, minareteket építenek, és ez az országomban elfoglalt, Törökország által elfoglalt területen is történik. Hihetetlen, tehát, hogy miket tesznek. Aztán itt van az alkoholtilalom ügye, vagy az, hogy hány gyermeke lehet egy nőnek, Mindez azt mutatja, hogy Törökország eltávolodik attól a demokratikus modelltől, amely az EU-hoz való csatlakozáshoz lenne szükséges. Az, amit Erdogan tenni kíván, az az, hogy azonnal be is fejezem elnök úr, engedjen meg még néhány észrevételt. Nos, tehát, hogyha segíteni akarunk Törökországnak... Not fully done, then... All... Nem. Hogy? Nem Hogyha nem tartjuk az időt, akkor az egész programunk borul. Kilencre itt voltam, hogy hozzá tudjak szólni egy percben. Mindenkinek egy perce van, még mindig nagyon sokan vannak a hozzászólási listán, és a nagykövet meghallgatása már aktuális lenne, ő már várakozik kint. azokkal a kollégákkal kell, hogy beszéljen, akik nem tartották be a más perc, másfél percet. Szolidaritásra van szükség azért, hogy mások is hozzászólhassanak. Mert akkor mindenkinek lesz ideje hozzászólni. Kopucákos úr. Nos, ezek a szörnyű és véres események Törökországban megmutatták, hogy mi is a valóság. Azonban itt méreható okokat kell keresnünk. A törökországi tiltakozások ugye nem átmeneti jellegű, hanem vissza és visszatérő dologról van szó, mint ahogy a vallási azonosságtudat keresése Törökországban. Az összeütközés a világi és a és az iszlamista erők között folytatódik. Nos, nem igaz, hogy Európa nem tartotta be ígéreteit, mint ahogy egyesek Törökországban ezt hangoztatják, hanem Törökország mutatta meg, hogy még nem tud dönteni arról, hogy képes-e képes-e az európai utat követni, tudja ezt követni, illetve az ehhez kapcsolódó kötelezettségeket tudja vállalni. Különösen ami az emberi jogok, az alapvető emberi jogok tiszteletben tartását illeti, ez mindenféleképpen kötelező jellegű. Ezt kell kérnünk Törökországtól, amely ország jelenleg nem képes ezt megtenni. Nos, elnök úr, különösen azért szólalok fel, hogy elmondjam, hogy az unió álláspontja elfogadhatatlan, az is, amit most hallhattunk, az is elfogadhatatlan, amit a külügyi kép, szolgálat képviselője elmondott. Mit várunk még ahhoz, hogy erőteljesebben fellépjünk? ne ö, rejtőzzünk el, nem tapsolhatunk Törökországnak azon szerepért, amit Szíriában játszik. Nem fogadhatjuk el, hogy ilyen sős események történnek ebben az országban. Különböző elemzéseket hallhattunk most, de senki nem említette, hogy ezek a tüntetések tükrözik a török munkavállalók szörnyű helyzetét is, ők ugyanis szörnyű munkakörülmények között dolgoznak, erőteljes a marginalizáció, a munkanélküliség, a szegénység, a szakszervezeteket pedig elnyomják. Ez egy szörnyű helyzetet mutat, teljes mértékben szolidárisak vagyunk a munkavállalók harcával. A török kommunista párt nagyon súlyos csapásokat szenvedett el. A munkavállalók nagyon jól tudják, hogy melyek a jogaik, de nem képesek ezeket tiszteletben tartatni. Köszönöm, elnök úr. Úgy tűnik, hogy itt három agasztó tényező van. A helyzet egyre súlyosabb. Az egyik a rendőrség reagálása, a másik az, hogy a tévé nem közvetítette a tiltakozásokat, harmadik pedig az, hogy a miniszterelnök a szociális médiumokat elítélte. az állam legitimitását nem kérdőlezték meg, hanem nyugtalanság van, tiltakozás, és azok, akik az uralkodó pártra szavaztak, azok is tiltakoznak, mert arrogánsnak tartják, nem veszik figyelembe a véleményüket modernitásról, gazdasági prosperitásról beszélt Erdogán, és konstruktív nemzetközi elkötelezettségről, de a pártja széles koalíció, és mit látunk most, ez felbomlik, és konzervatív és liberális frakcióra oszlik. Nem tudjuk, hogy ez jó lesz-e Törökország számára. Köszönöm, elnök úr. Ami hiányzik, az egy jelzés az Európai Unió részéről. Méghozzá egy erős, a nyomatékos jelzés, amely nem a rózsa vagy apró cseprő ügyekre vonatkozik, hanem az alapvető szabadságjogokra, amelyeket folyamatosan emlegetünk itt az Európai Parlamentben. A tüntetéshez való jog, hiszen itt a tüntetőket a rendőrség letartóztatta, a kommunikációs eszközök szabad használata, és a többi, ezek a, ez a legfontosabb dolog. Meg kell kezdenünk a konzultációt Törökországgal az alapvető szabadságjogokról, méghozzá a lehető leghamarabb. És el kell érnünk, hogy ne javuljanak viszonyaink Törökországgal ezen történések miatt. Председател, аз се присъединявам към оценката, че събитията, на които сме свидетели в, в Турция, са доказателство за все по-ясно очертаващата се пропаст между... Nos, Törökországban nagy szakadék tátong az Európa barát társadalom és a konzervatív erők között melyek Erdogan kormányát támogatják. Ez a társadalom egy olyan része, amely korábban a kormány kedvezményezetje volt, és most kisé hátrébb szorult. Nos, én nem mondom azt, hogy a párbeszédet meg kell szakítani Törökországgal ezen események miatt, éppen ellenkezőleg Az új fejlemények fényében elmondhatjuk, hogy van itt egy óhaja a kompromisszum kötésre, és a kurt probléma megoldásának irányába mutató lépések az is egy jelzés azt illetően, hogy van egy szándék arra, hogy párbeszédet folytassanak. Ugyanakkor azt hiszem, hogy a 23-as és 24-es fejezeteket nem szabad megnyitnunk, megnyitnunk Törökországgal, így jobban nyomást gyakorolhatunk Törökországra, különösen amikor a pluralizmusról, az emberi jogokról és a médiaszabadságról van szó. Ezért kollégáimhoz fordulok, ezeket a fejezeteket meg kell nyitnunk. Sí, gracias, señor presidente. Szalafranka úr, köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy azon túl, hogy este az, hogy korán vagy későn reagált, ezen túl nem szabad szem elől téveszteni, hogy mekkora jelentőségű az, ami most, azok az események, amelyek most Törökországban történik. Azt hiszem, hogy az Európai Unió és az európai érdekei számára semmi sem lenne rosszabb, mint hogyha destabilizálódna a Törökország, ahogy az a szomszédos országokban egyébként történik. Így aztán az Európai Uniónak felelős módon kell reagálnia, úgy, hogy úgy kell reagálnunk, hogy az megfeleljen értékeinknek, erőteljes, ugyanakkor mértékletes válaszreakció kell, hogy elkerüljük azt, ami a szomszédos országokban már tapasztalhatunk. Tehát a jelenlegi mindenképpen úgy kell reagálnunk, hogy az az Európai Unió értékeivel, az emberi jogi értékekkel össze férhető legyen. És az arab tavasz országaival kapcsolatban is ugyanígy tettük ezt, tehát egész egyszerűen csak a saját értékeinknek megfelelően cselekszünk. Köszönöm. Köszönöm szépen a bizottság képviselője kap szót. Thank you very much. I just wanted to inform this... Szeretném tájékoztatni a összejövetelt, hogy Füle biztos nem csak Erdogán miniszterelnökkel és Bagis miniszterelnök hetesen fog találkozni, hanem a civil társadalom képviselőivel is, és egy platforma ez alkalommal is a kötelezettségeinek eleget fog tenni. Nem kell ezt megtennie. They do not understand. So, thank you very much for this debate. Nem értjük, köszönjük a vitát, intenzív vita volt. Most pedig szeretnék a következő napirendi pontra áttérni. Ez zárt ülés lesz, nagyon sok időt veszítettünk, hát nem veszítettünk, hanem felhasználtuk az időt más célokra jobb, ha így mondom. Most gyorsan kell cselekednünk, azért, hogy a következő két pontot is megvitassuk.